szépen. Az árnyék jelentéstevőket szólítom. Kárim úr, kíván-e szólni? So, you are noticed here. Jó. Itt nekem úgy van feljegyezve, hogy az árnyék jelentéstevő, ugye? Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a kollégánknak. Nagyon komoly energiát és munkát, időt szentelt ennek a témának. A nemzeti parlamentek érintő rendelkezés, rendelkezések megerősítése mindenképpen helyes szerintünk, nagyobb hatáskörtnek kell nekik adni az EU kereskedelmi politikájában, ezzel a, az Európai Unió tevékenységének demokratikus legitimitását növeljük, a jogi szakbizottságban már hat éve foglalkozunk az arányosság kérdésével például, ez nagyban kapcsolódik ez a témához. Arra kell az Európai Uniót eh, eh, ösztönöznünk, hogy eh, a az Európai Bíróság ítéletét hajtsa végre, ugye az EU-Szingapur vitáról van szó, és az összes tagállam alkotmányával egyeztesse össze, össze, egyeztesse össze ennek az ítéletnek a végrehajtását tiszteletben kell tartani, hogy a nemzeti parlamenteknek mi a hatásköre. Nagyobb látható, átláthatóságot kérünk a feltételrendszerben, illetve a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartását kérjük. Tudván, hogy alapvetően konzultatív szerepe van a tagállami parlamenteknek, kivéve a szubszidiaritás kérdésében, az lenne a javaslatom, hogy a következőképpen járjunk el. Ez azt hiszem jó előrelépés lehet. Hogyha egy tagállam parlamentje, hogyha 16 tagállam parlamentje úgy, úgy gondolja, hogy eh, nincs szükség egy javasolt eh, bizottság által javasolt jogszabályra, akkor ezt lehessen leszavazni. Mostanában a jelenlegi, hatás, jelenlegi szabályok alapján 12 12 hete van egy-egy tagállami parlamentnek, hogy véleményt mondjon ki. Nos, a bizottságnak szerintem meg kéne vizsgálni azt, hogy hogyan lehet arra ösztönözni a tagállami parlamenteket, hogy nagyobb arányban mondanak ki véleményt jogszabályokról, illetve a tagállami parlamentnek parlamenteknek is meg kell hagyni azt a jogot, hogy terjesztenek elő javaslatokat, jogszabályjavaslatokat, illetve felülvizsgáljanak hatályos jogszabályokat. Hasonló lenne ez az európai polgári kezdeményezéshez. Még egy elképzelés. Ha a bizottság egy tagállammal szemben eljárást kezd, amiatt, hogy a tagállam nem tartja tiszteletben az EU alapértékeit, akkor erről tájékoztatni kell a, az illetékes szobaforgó tagállam parlamentjét is. Milyen lehetőségeink vannak még a közös külpolitikával kapcsolatban meg kell adni a kérdezés lehetőségét a tagállamoknak, a parlamenteknek illetve úgy gondolom, hogy a főképviselőknek nem csak, főképviselőnek nem csak a parlamentet kell tájékoztatni, hanem a kosszák alkalmával például a tagállami parlamentnek is kelljen elmondani, hogy mi is a helyzet, tehát ott is kell egy tájékoztatási kötelezettséget bevezetni. Digén asszony. Grazie, signor Presidente. colleghi. Köszönöm szépen. Kicsit meglepett kollégák azt, hogy, a, hogy Obermeyer úr véleményével kapcsolatban e, ilyen kicsi az érdeklődés. Szerintem ez egy nagyon fontos e, vélemény a tartalom szempontjából. Jó lenne, hogyha jó lenne, hogyha nem lennének előítéletek csak azért, e, a véleménytervezettel kapcsolatban, mert egy, egy Marine Le Pen féle beli személy készítette ezt elő. Szerintem mindenképpen meg kell hallgatni őt, és ugyanúgy meg kell hallgatni az európai polgárok képviselőit az Európai Parlamentben. Tehát nem szeretném bolykottálni a kolléga véleményét, ezen nem neki okoznánk kárt, nem is a frakciónak, hanem azok azon polgárok millióinak, akik bíznak ebben a frakcióban és szavaznak rá. Tehát ne legyünk, ne, legyen, ne hagyjuk, hogy kontraproduktív legyen a megnyilvánulásunk. Amikor a rezsi, különböző diktatórikus rezsimekben kiállunk a szólásszabadsága mellett, az ugyanilyen vonatkozik az EU-ra is. Szerintem a munka egyébként jól van elvégezve, nagyon kiegyensúlyozott, jól megírt véleménytervezet. A szerződés nemzeti parlamenteket érintő rendelkezésének végrehajtásáról van szó. Szerintem függetlenül attól, hogy ki készítette ezt a véleményt, mindenképpen pozitív elbírálásban kell részesíteni, hiszen megérdemli ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság következik. Please. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak az elvégzett munkáért. The importance of the involvement of uh, national... Természetesen a bizottság is úgy véli, hogy rendkívül fontos a tagállami parlamentek szerepét uh, megnövelni A bizottság és a biztosunk többször is aktívan részt vett a tagállami parlamentekkel folytatott vitában, úgyhogy természetesen ez a javaslat releváns. Ahogy a véleménytervezetben olvasható, hogy megfelelően kell tájékoztatni a tagállami parlamenteket, akár a kormányon keresztül, akár a tanácsban végrehajtott kormány szerepen keresztül, és lehetővé kell tenni a tagállami parlamentek számára, hogy, hogy a demokratikus szerepüket, feladatukat ellássák, és olyan kérdésekben is, amelyek kizárólag EU-s kompetenciába tartoznak, nagyon fontos, hogy megkérdezzük a véleményüket. természetesen, hogy a jövőben további eszmecserére van szükség, ahogy ezt gondolják, akkor rendelkezésre állunk. Az átláthatóság növekedésével, kap, növelésével kapcsolatban, ahogy gondolják, köszönjük. Köszönöm szépen. Obermeier úr parancsoljon. Ja, danke, Herr Vorsitzender Köszönöm szépen, köszönetet mondok a bizottságnak, azért, hogy nagyon konstruktívan jártak el. Karim kolléga gyakorlati példákat is felvetett, Begin kolléga pedig aggájait fejezte ki, nem ok nélkül. Hiszen neki el kell magyaráznia otthon, hogy a nemzeti parlamenteket nem lehet jobban bevonni. Optimista vagyok azonban, és reménykedem abban, hogy nagyon érdekes indítványokat kapunk. Számomra fontos az, hogy a frakciók érdekein kívül áll mindez, hiszen mindenki, itt van, érdeke az, hogy az emberek elfogadják mindezt jobban, és jobban támogassák ezt. Úgy vélem, hogy minden képviselő érdeke az, hogy valamit elérjünk itt. Még egyszer szeretnék a konkrét javaslatokat köszönetet mondani. Néhány pontot még hadd emeljek ki. Érdekelne az, hogy a kollégák mit gondolnak arról, hogy a tagállamokat jobban bevonjuk, hogyan lehet ezt jobban definiálni. Az is érdekelne, hogyan lehet ezt konstruktívabban elvégezni, hogyan lehet a civil szervezetekkel együttműködni itt. Ezek olyan elképzelések, amelyekkel kapcsolatban remélem, hogy a kollégák majd valamivel előállnak. Elnök, köszönöm szépen! a határidő a módosítók benyújtására június 22-e 18 óra, és majd július 10-én és 11-én fogunk erről szavazni. Következzék a 24-es napi rendi pont, közös vita az EU-Chile megalapodásról, mezőgazdasági termékek, illetve a már meglévő EU-Chile megállapodás modernizálása. Két terület, amely fontos szerepet játszik az EU-Chile kereskedelmi megállapodásban. Itt van a nagykövet is, a csilei köztársaságból, Fernández asszony, üdvözöljük. és most lehetőség van arra, hogy eszmét cseréljünk vele. Rodriguez azt, hogy nincs itt. Van-e itt valaki, aki az ő véleményét bemutatná nekünk? Úgy tűnik, hogy nincs. Hm. Mondja az elnök. Mato das Wort. Mátó árnyék jelentést adom meg a szót.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 Köszönöm szépen, nagykövet úr. Most pedig meg is adom a szót a jelentéstevőnknek. Köszönöm szépen, elnök úr, először is engedjék meg, hogy Engedjék meg, hogy kimentsem magam, elnézést, hogy elkéstem. Köszönöm a nagykövet úrnak, hogy ellátogatott ide, köszönöm a kollégáknak, és természetesen az a célunk, hogy Csillével a kereskedelmi kapcsolat egyre szorosabb legyen. Az Agriban sajnos az Agriban, az Agrinak a vélemény írója, előadója sajnos nem tudott eljönni, pedig hát ez lett volna az elképzelés, és az Agriban egyébként a szavazáson nagyon nagy többséggel győzedelmeskedett a vélemény. Az organikus termékek esetében hadd mondjam el, hogy az ilyen típusú megállapodások között ez az első, nagyon magas szinten védjük az organikus termékeket, illetve az ellenőrzésüket, mégpedig úgy, hogy kölcsönösen elismert a folyamat, amivel ezeket a bizonyítványokat kiadjuk. Nos, a különböző különböző állati termékek, illetve akvakultúra termékek nem esnek a hatály alá, de vannak olyan termékek, ökológiai termékek, amelyeket, amelyek esetében az EU nem ismer el, tehát vannak olyan termékek, amelyeket más országokból nem lehet importálni, de a csilei termékek esetében kértünk egy mentesítést. Nos, Ismervén ezt a szöveget, és tudván, hogy az Agrinak milyen véleménye, az lenne a javaslatom, hogy ennek, az ere, ennek a ö, megállapodásnak a ratifikációját ö, hagyjuk jóvá. Arra kérem a bizottságot, hogy a parlamentet és a többi érintett felett megfelelően tájékoztassa a végrehajtás alatt, illetve a közös bizottságot is. Mielőtt a három, mielőtt letelik a három éves bevezető időszak, nagyon fontos lenne egy hatástalulmányt folytatni. Remélem, hogy az INTA összes tagja támogatni fogja tudni ezt a javaslatot. Ennök úr, ha megengedi, akkor most pedig áttölnék a következő témára, az Európai Parlament Tanácshoz, Bizottsághoz és az Egyház Intézet EU Chile társulási megalapodás kereskedelmi pirinének modernizálásáról. Nos, elég sűrű az ütemtervünk, és kérem szépen, hogy mielőtt még a tárgyalásra vonatkozó útmutatásokat kidolgozna a tanács, mi alakítsunk ki egy véleményt. Chile nagyon fontos partnere az Európai Uniónak, az értékeink hasonlóak, ugyanúgy védjük az emberi jogokat, és mindannyian szeretnénk, hogy igazságos lenne a globalizációt. Nos, úgy tűnik, hogy a 2002-es megállapodás jól működött, kétszeresére nőtt a kereskedelmi volumen, nagyon megnőtt a beruházások száma, és az Európai Uniónak ebből csak haszna van. Ugyanakkor bizonyos idő eltelt már, ezért frissíteni kéne ezt a megállapodást, és a hatáját ki kéne terjeszteni, hiszen sok esetben hasonló partnerekkel már egy eh, sokkal nagyra törőbb, illetve sokkal modernebb megállapodást írta le az EU-t. És gondolni kell az inkluzív növekedésre is. Tehát a piacokhoz való hozzáférés, a közbeszerzési eljárásokon való részvétel, a korrupció elleni harc, a a vállalatok szociális fejlesz, felelőssége mellett a következő dolgokról beszélnék még. Fontosnak tartom azt, hogy a közös konzultatív bizottság minél nagyobb mértékben érintkezzen a civil szervezetekkel és egyéb érintett felekkel. A jelenleg hatályos kétoldalú megállapodásokat fel kell frissíteni, meg frissíteni kell, illetve az is nagyon fontos, hogy a multilaterális bíróságot mennyiben érik el a vitás kérdések. Úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy az általános érdekű szolgáltatásokra nem vonatkozik ez a megállapodás. Illetve a szellemi tulajdonra vonatkozó kérdések is kiesnek a hatály alól. Aztán a közérdek értelmében nagyon fontos az, hogy a szerződő felek megfelelően rendezzék az ezzel kapcsolatos problémákat. Ötödik dolog, átláthatóságra kell törekedni a szabályozási kérdésekben. Fontos, hogy ez fontos, hogy ez úgy történje meg, hogy ez kötelező jellegű legyen a lehető legnagyobb mértékű védelmi szintet, és egészségügyi és növényegészségügyi szintet kell megszabni. Aztán nagyon fontos az, hogy a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célkitűzések elég nagyra tövőek legyenek, kötelező érvényűek legyenek, illetve a szankciókról, potenciális szankciókról is gondolkodnunk kell. Nos, a cél az, hogy a környezetvédelmi normák közül is a lehető legmagasabb szintű legyen a célkitűzés. A KKV-kra vonatkozóan megfelelő célkitűzéseket kell kiszabni, amelyeket tudunk ellenőrizni is, illetve az egyablakos ügyintézés is elérendő cél. Van, a, van egy olyan fejezet ebben a megállapodásban, amely a nemek egyenlőségéről szól. Uruguayjal és kan- Kanadával való megállapodásban is van egy ilyen fejezet. Ez, ezek különböző kormányú országok, és úgy gondolom, hogy ez nem egy ideológiai, meg, nem egy ideológiai megfontolás miatt történt az, hogy van egy férfiak és nők egyenjogúságról szóló fejezet. Malmström asszony is úgy döntött, hogy helye van ennek a fejezetnek. Új fejezetet nyitunk tehát, és ezáltal sokkal inkluzívebb kereskedelmet tudunk folytatni, hiszen Európa nem maradhat le. Még egy gondolat, elnök úr, felhívnám a, a bizottságot, a tanácsot és a külügyi szolgálatot arra, hogy vegyék figyelembe a parlament ajánlásait, és ne felejtsék el, hogy a tárgyalások végén mi fogjuk mi fogjuk képviselni az európai polgárokat. Ez azt jelenti tehát, hogy vagy elfogadjuk, vagy visszautasítjuk ezt az ajánlást. Szeretném megköszönni az együttműködést a kollégáknak, és természetesen, ha bárkinek kérdése van, rendelkezésre állok, nyugodtan forduljanak hozzám. Elnök, köszönöm. Emma McLarkin következik az ECR-től. Köszönöm szépen. Jelentéstevő asszony, nagyon sok kérdésben egyetértünk, valóban nagyon fontos az, hogy Csillével a társulási megállapodást frissítsük, modernizáljuk, főleg a kereskedelmi kérdésekben. Számunkra rendkívül pozitív a mérleg. Dél-Amerika egyik legstabilabb és egyik leggazdagabb államáról van szó, nagyon gyorsan nőtt a gazdaság, és ez a társulási szerződés mindenképpen siker volt, megnőtt a, megnőtt a gazdasági tevékenység és a kereskedelmi tevékenység a két partnerország között. Azt gondolom, hogy most a geopolitikai kontextus is megfelelő. A TTIP után, illetve az EU Mercosur eh, tárgyalásokkal párhuzamosan, úgyhogy mindenképpen ki kell használni a lehetőséget. Körül, köszönjük tehát ezt az orientációs anyagot. Néhány kérdéssel kapcsolatban azért vannak kérdésénk, agályaink, hadd mondjam el, hogy miről van szó. Konkrétan az 1D fejezetről van szó, a, a globalizációból származó kereskedelmi bevételek igazságosabb elosztásáról van szó. Konkrétan mire gondol ez a kérdésem? és pontosan milyen szinten kell ezt megvalósítani. Aztán van itt egy horizontális emberi jogi záradék, amely az egész megalapodásra vonatkozna. Persze mindig azt kérjük a kereskedelmi partnereinktől, hogy a politikai jogokat és emberi jogokat tartsák tiszteletben, de a gyakorlatban mégis ez hogy működne? Ez lenne a két kérdőjel illetve a fenntartható fejlődési fejezetben, a vitarendezéssel kapcsolatban lenne kérdésünk, hogyan lehet behajtani a szankciókat. Ez sem világos számunkra. A frakcióban ezzel kapcsolatban is merültek fel kérdések. De egyébként pozitívan gondolkodunk a véleménytervezetről, és szoros az együttműködés a, az előadóval, illetve a várnék jelentéstevőkkel. Kérdésem, hogy a bizottság most tudná valamit mondani a szingapúri ítélettel kapcsolatban, ugye ott is a társulási megállapodás frissítéséről van szó. Az lenne a kérdésem, hogy az Európai Bíróság ítéletének lett-e valamilyen következmény. Köszönöm szépen. Dita az Aldétől. also welcomed. Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm ezt az átfogó jelentést a megállapodás modernizálásáról. Nagyon fontos partnere Chile az Európai Uniónak, és nagyon sok közös értékünk is van ezzel az országgal. Tehát tényleg frissítenünk kell a kapcsolatainkat, és ezt olyanná kell tennünk, ennek annak lennie kell. A jelentés készítő is jelezte azt, hogy mi tényleg szeretnénk javítani az olyan területeket, mint a szolgáltatás, a KKV-król szóló fejezet, a közbeszerzés, sőt, én még tovább mennék, szerintem az energiafejezet is ugyanennyire fontos, mint a szellemi tulajdonjog szekciója. Ami a befektetéseket illeti, úgy vélem, hogy ambiciózusnak kell lennünk. A hazám megkötött egy befektetési egyezményt Csillével, mielőtt még csatlakoztunk volna az Európai Unióhoz. Remélem, hogy lesz egy befektetési fejezet is majd az új egyezményben. Szeretnék majd módosítókat is benyújtani. Az egyetlen kérdésem az a szankció alapú rendszerhez kötődik, illetve a különböző szankciók felfüggesztésekhez kötődik a tervezetben, de ennyi lett volna, és majd a többit írásban nyújtjuk be. Elnök, köszönöm szépen, tehát az jelentéstevők már szóltak, most a delegáció, a Chile EU delegáció elnökét kérem meg, hogy szóljon. Igen, köszönöm szépen, elnök úr a szakbizottságok nagyon gyorsan halad. Épp most léptem ki az ITRE szakbizottságból, és Gabriel úr meghallgatásán voltam, mely ugyancsak nagyon izgalmas volt számomra, ezért késtem el egy kissé. Remélem, hogy sok mindenről azonban nem maradtam le. Elolvastam mindkét jelentést, amit Rodriguez asszony írt, és eh, van néhány megjegyzésem is ezekhez. A csilei delegációban az együttműködés Rodriguez asszonya valóban kitűnő. Amit láthatunk Latin Amerikában az az, hogy állandó fejlődés van, fejlődnek azok az értékek is, amelyekben osztozunk, fejlődik a gazdaság. Talán az Európai Unió és egy másik latin-amerikai ország közötti társulási szerződés pontosan Csillével lett megkötve, ezért is kell ezt modernizálni, ez az a lépés, amit tennünk kell, és ami engem tényleg meglepett, és ez egyetemével tette Rodríguez asszony is, hogy a csilei fél rendkívül érdekelt abban, hogy tényleg modernizáljon. Szerintem ezt elő kell segítenünk, és eh, remélem, hogy ehhez kapunk támogatást, és eh, remélhetőleg egy modern megállapodást sikerül majd elérnünk. Nagyon eh, szoros az ütemterv, de jól haladtak az előkészületek is. Ami örömömre szolgál az az, hogy szoros az együttműködés az önök szakbizottságával és az én delegációmmal. A delegációnk, a közös bizottság tulajdonképpen a társulási szerződés eredménye is már évek óta sikeresen együttműködik a csilei féllel, és ezért úgy vélem, hogy itt is nagyon jól tudjuk majd a vitákat nyomon követni. Azok a viták, amelyeket az Európai Unióban lefolytattunk az elmúlt években, azoknak a célja az az volt, hogy modern megállapodása jön létre, és eh, így váltanánk fel a 17 éve eh, életben lévő bizonyos bilaterális megállapodásokat az EU tagállamai, illetve Chile között. Ezáltal az egész kereskedelmi politikát sikerülne modernizálnunk. Örültem annak is, hogy eh, az átláthatóság igényét európai részről egyre inkább megválaszolták Csillében. Az átláthatóságot növelték Csillében. Nagyon sokat tárgyaltunk erről a civil szervezetekkel is. Ez egy új dolog volt a csillai politikusok számára, és eh, azt láthattam a civil szervezeti kapcsolataim során Csillében, hogy hajlandóak erre, hajlandóak egy újfajta kereskedelmi politikára, és annak is örülök, hogy kapnak hangot, ami nem mindig egyszerű az ilyenfajta tárgyalások során. Engedjék meg, hogy még egy mondatot szóljak a ökológiai termékekkel való kereskedelemről azt láthatjuk, hogy sok minden fejlődött az elmúlt években, és most már lehetőség van arra, hogy el lehessen ismerni az ökológiai termékeket, mint Csillében, mint az Európai Unióban. Ez egy nagyon fontos lépés, amelyen megmutatjuk azt, hogy a mezőgazdaság is fejlődhet Latin Amerikában, és eh, ez nem csak az európai fogyasztók számára fontos, hanem az előállítók számára is Latin Amerikában, Csillében, és az ottani fogyasztók számára is fontos ez. Ezért eh, szeretném, hogyha Rodriguez asszony sikeres lenne ezzel a jelentéssel, nagyon gyorsan a plenárisra kerülne, ez ott pozitívan fogadnánk ezt, mert ez nagyon fontos lépés, ez egy megállapodás eh, irányába és így megnyílik az út a teljes társulási megállapodás modernizációja irányába. Köszönöm, mondja az elnök, és most visszatérve az első megjegyzésére, igen, a mi szervezetünk mindig rendkívül hatékony és gyors, pontos, és mindig is a megoldások érdeklik, nem pedig a problémák. Ebben soha nem kételgettem, mondta Krélasszony, Szalafranka úr. Gracias, señor presidente, como...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 Matthias. Thank you, uh, Chairman. And... Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden mondanék egy-két dolgot. Ahogy a tisztelt képviselők is elmondták, nagyon jó a kapcsolatunk Csillével, a megállapodásunk is jó, de az idő kicsit idejét múltá vált, ezért kéne ezt frissíteni, ezért szeretne, szeretnénk azt, hogyha a megállapodás kereskedelmi pillérét egy kicsit modernizálnánk, megreformálnánk. Ez konkrétan mit jelent? Ez azt jelenti, hogy szeretnénk a piaci hozzáférés esetében szolgáltatások árukról vonatkozóan, illetve közbeszerzésre vonatkozóan nagyobb hozzáférést szeretnénk, illetve a szellemi tulajdonok esetében, a földrajzi védelem alá tartozó termékek esetében is szeretnénk frissíteni a helyzetet, illetve beruházás védelem a több oldal, a multilaterális um, beruházási bíróság védelme. Aztán nagyon fontos az, hogy itt alapvetően érték alapú az agendánk, jó esélyünk van, akkor nagyon jó eredményt érünk el, és hogyha és ezért nagyon komoly, komolyak a reményeink a a kereskedelmi kérdésekben, az ehhez kapcsolódó beruházási kérdésekben, ahogy ezt a bizottság el is mondta a mai konferencián. Ami a fenntartható fejlődés a kereskedelem kapcsolatát illeti, nos, hadd mondjam el azt, hogy az állásfoglalás tervezet rendkívül nagyra törő, hangsúlyozza a végrehajtás fontosságát, is. nézzük a végrehajtást, a gyakorlati megvalósítást, tudjuk, hogy ez milyen fontos, és egész biztos, hogy a bizottság erről szóló gondolkodási fázisának eredményét mindenképpen ide ne kell csatornázni, és tudom, hogy az Európai Parlament is foglalkozik majd ezzel, és a többi érintett, az egyéb érintett felek is. Ezzel kapcsolatban még annyit, hogy az állásfoglalás tervezet felhívja az érintett feleket arra, hogy, a, hogy bizonyos egyezményeket ratifikálni kell és végre kell hajtani. Ezt nem minden tagállam tette meg eddig. Ezt azért mondom, mert a hatékony végrehajtás, mint olyan, elképzelhető, hogy ezek azokra a tagállamokra, akik még nem ratifikálták a szerződést, ilyen kötelezettséggel járhat. Összességében Nagyon pozitív a véleményünk erről a telesfoglalás tervezetről. Látható, hogy mennyire ambiciózus, nagyra törő ez az anyag, és úgy véljük, hogy ez nagyon hasznos lesz majd. Látható, hogy az önök oldalról milyen megközelítés, és köszönjük a parlamentnek ezt az igen hathatós támogatását a csilei tárgyalásokkal kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ami a munkaügyi fejezet végrehajtását illeti. Timmermans úr május 10-én erről kiadott egy nyilatkozatot. Azt mondta, hogy megköveteljük, hogy az összes EU nemzetközi kereskedelmi megállapodásban legyenek eh, ilyen passzusok, illetve szankciók is, kereskedelmi szankciók, hogyha a környezetvédelmi, illetve szociális fejezeteket nem tartják tiszteletben. Hát azt hiszem, hogy elég konkrétan fogalmazott a biztos, és, és ez a jelentés tervezetben is olvasható. Megadom az ott jelentés előadójának. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az árnyékrendéstevőknek és természetesen a parlament közi delegáció elnökének. Köszönöm a munkát, a támogatást, végig a munkák során ebben volt részünk. Jelezném, hogy valóban nagyra törő megállapodásra törekszünk, de vajon megvannak ennek, megvannak ennek a feltételei? Mindkét félnek érdeke, hogy ez így legyen, és miután ezt mindenki elmondta, Csillével közösek az értékeink, az alapelveink, de mindenképpen bizalmat is kelt. Hiszen alapvetően hasonló a gondolkodásmódjuk, és éppen ezért van az embernek bizalma egy tárgyaló csapatban, éppen ezért szeretnénk együtt folytatni az utat. Vannak azért vannak azért bizonyos kérdőjelek a nemzetközi porondon is. Nos, ez, ezzel kapcsolatban szerintem mindenképpen egy optimista üzenetre van szükség, és biztos vagyok abban, hogy mindannyian ezzel munkálkodunk. Ez egy ambíciózus megállapodás, és a fenntartható fejlődésről szóló fejezet, ahogy azt a elnök úr is mondta, utalva Timmermans úr szavairól, nos, szavaira, nos, meg kell tennünk, meg el kell érnünk azt, hogy ezek kötelező érvényű környezetvédelmi, illetve szociális normák jelen legyenek, és oda kell figyelni, hogy ezeket hogyan hagyják hogy, hogy, ezeket hogyan hajtják végre. Kiváló alkalom ez a megállapodás. Ezt Csillé is alá fogja írni az EU is, mindkét félnek, tehát be kell ezeket tartania. Ne féljünk ettől a megállapodástól, attól kéne félni, hogyha nem lennének ezek a szabályok. A népesség fele azt várja, hogy legyen egy olyan fejezet ebben a megállapodásban, amely a férfiak és nők közötti egyenlőségről szól. Jó lenne, hogyha nem okoznánk csalódást ezeknek az embereknek, hiszen a nők is szeretnének hozzáférést a kereskedelmi kérdésekhez. Köszönöm. Amendments is uh, A módosító benyújtásának határideje június 22-18 óra, és uh, Július 11-én fogunk dönteni a jelentésre. A plenárison majd szeptemberben lesz ez a téma, tehát ismételten gyorsak voltunk, mint mindig, és eh, ezért Szella Franka úrnak is válaszolok, amikor azt mondom, hogy mi a gyors ratifikációs folyamatot akarjuk. Köszönöm szépen, most pedig eh, következzék a gyors meghallgatásunk a nemzetközi szellemi szabadalmi jogokról. 26-os napi pont ez. So. So, um, our short hearing. Rövid meghallgatás a szellemi tulajdonjogról. Itt van körünkben két meghívott vendég, Antonio Campinos, aki az Európai Unió szellemi jogi irodájának igazgatója, és Carlos Korea, aki az ipari szellemi tulajdonjoggal foglalkozik Buenos Aires Egyetemen. Ez egy nem videó, hanem audiokonferencia lesz majd vele. Adjanak kérem egy jelzést. Arra vonatkozólag, hogy működik ez az audiokonferencia, fantasztikus. Akkor tényleg megkezdhetjük a meghallgatást a szellemi tulajdonjogokról. Ezek nagyon fontos eszközök ahhoz, hogy az innovációt biztosítani lehessen az Európai Unióban de ez jó az export szempontjából is, és a munkahelyteremtő szempontjából is az iparon belül. A fő szellemi tulajdonjogi keret a TRIPS megállapodás, amely eh, szabályokat ír elő, másodszorban pedig vannak további követelmények és a szellemi tulajdonjogok tekintetében a bilaterális egyezményeinkben is, mint például a CETA-ban. Itt foglalkozunk a copyright és más témákkal is. A kérdés az az, hogy ez elegendő-e, és elegendő-e ez globális szempontból is. Erről szeretnénk tehát egy szélesebb körű képet kapnunk. Szeretnénk látni, hogy milyen gazdasági hatásai vannak a szellemi tulajdonjogoknak a nemzetközi kereskedelemben. És én az első körrel szeretném kezdeni, és Antonio Campinosnak adom meg a szót. Members of uh, the Intercommittee. Committee. Tisztelt képviselők, tisztelt parlamenti eh, képviselők, hölgyeim és uraim! Örülök annak, hogy meghívtak engem ide, erre a meghallgatásra, és az elnök úrnak is köszönetet mondok ezért a meghívásért, és az önök látogatása az irodánkban ugyanilyen sikeres volt novemberben. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy mivel is foglalkozik a mi irodánk nemzetközi kereskedelmi szempontból. Először is két nagyon fontos EU szintű jogot kezelünk, az egyik az EU védjegy, a másik pedig a bejegyzett közösségi formatervezési minta. E, mindkét esetben e, ez a két eszköz nagyon gördülékenyen működik. 70%-a az EU védjegyeknek és közösségi forma tervezési e, mintáknak a KKV-től, európai cégektől származik, és az elérhető világ minden részén 100%-ban az irodánkat a felhasználók által beszedett díjak támogatják, és ezért kivéve néhány specifikus ha ország beli feladatot, amit az Európai Bizottság ruházott ránk, e, mindezt úgy végezzük el, ezeket a feladatokat, hogy ez nem kerül az EU költségnek pénzbe. Ez a finanszírozási modell által plusz feladatokat is vállalhatunk magunkra, beleértve olyan együttműködési feladatokat, amelyeket ö, ö, más EU ügynökség hajtunk végre szellemi tulajdoni jogi kérdésekben. A, ezzel feladatok fő célja az az, hogy a szellemi, szaba, a szellemi tulajdonjogi rendszer az EU-n belül jobban működjön. Ez az a feladat, ami legfontosabb a mai meghallgatás szempontjából. Nemzetközi szerepünket a többi nagy eh, hasonló irodával együtt látjuk el nemzetközi szinten, és mi vagyunk az az ügynökség, amely a harmadik országban végrehajtja az EU projekteket a szellemi tulajdonjog tekintetében. Ezen tevékenységek nagyobb eh, tudatosságot érnek el a szellemi tulajdonjog szerepét illetőleg az Európai Unión belül és kívül és Például voltak projektjeink Kínában, az ASEAN régióban, Oroszországban és Indiában is. Nemrégiben aláírtunk néhány megállapodást az Európai Bizottsággal együtt azért, hogy három úgynevezett IP Key projektet hajtsunk végre Kínában, dél ázsiában Latin-Amerikában, és ezek összes támogatása 22 millió euróra rúg mivel ezek az elemi nagyon fontosak a szellemi tulajdon felhasználók számára az EU-ban, az irodánk 15%-ban támogatja ezeket a projekteket. Megpróbálunk egy olyan rendszert létrehozni, amely sokkal hatékonyabban működik a felhasználók számára. A kereskedelem területén az EU segíti a vállalkozásokat annak érdekében, hogy munkahelyeket teremthessenek, versenyképesek legyenek, és befektessenek az EU-ba. Különösképpen azokat a projekteket támogatjuk, amelyek támogatják az EU tárgyalásait a szabadkereskedelmi megállapodások létrehozásában. A világ sok részén Ez a szerepvállalás sokkal nagyobb perspektívát ad az irodáknak, mint korábban. És a mutathatjuk, mennyire fontosak a szellemi tulajdonjogok a gazdaság és a társadalom szempontjából. És ...2012 eh, óta foglalkozunk a szellemi jogi megsértésekkel is, és ezáltal is sokkal jobban sikerült a tudatosságot növelni. 2012-ben a korábbi bizottság alelnök Bányi új is az irodánkban, és beszélt arról, hogy az Európai Bizottságnak először meg kell értenie, majd cselekednie kell a kalóz hamis termékek tekintetében. Először is valós számokat kötöttünk ahhoz, hogy mennyire fontosak a szellemi tulajdonjogok az EU gazdaságában. Az Európai Szabadalmi Irodával együtt azt láthattuk, hogy a szellemi tulajdonjog intenzív iparok közvetve vagy közvetlenül 38%-át jelentik a munkahelyeknek, 42%-át az EU GDP-jének, és 90%-át az EU külkereskedelmének. A védjegyek, a formatervezési minták vagy szabadalmak gyakran előnyösek a befektetések szempontjából. Azok a szektorok, amelyek ezeket a jogokat alkalmazzák, azon szektorok, amelyek magasabb fizetéseket fizetnek ki, és jobb minőségű munkákat kínálnak. Amikor megvizsgáltuk a szellemi tulajdonjogok kérdést, akkor azt láthattuk, hogy a KKV-kanál, ahol legalább egy védjegyet beegyeztettek, ott legalább 32 a magasabb volt a alkalmazottankénti bevétel, mint azoknál, akik nem rendelkeznek ilyenfajta szellemi tulajdonjoggal. Ezen kívül azt is láthattuk, azok a hamis termékek, amelyek az EU-ban cirkulálnak, negatív hatással járnak. Ez a jogos vállalkozásoknak 90 milliárd euróba kerülnek évente, és ezek a foglalkoztatási potenciáljukat 800 ezer munkahelyel csökkentik. A hamisítás hatása a kereskedelem, nemzetközi kereskedelemre ugyancsak óriási, és ezekre szeretnék most koncentrálni. A szellemi tulajdon jogok nagyon fontos részt képezik a fejlett gazdaságoknak, mert ezek védik a befektetéseket. Hogyha ezeket a jogokat figyelembe tartják, figyelembe veszik, akkor ezáltal mindenki megfelelő mozgásteret kaphat. A magas szintű és erős szellemi tulajdon jog nagyon fontos a fejlődő számára is, hiszen ezáltal befektetéseket eszközölhetnek. Ugyanakkor, ha ezeket a jogokat megsértik, akkor ez nem csak a védjegy tulajdonosok számára káros, ez nagymértékben torzítja a piacot, és ez akadályozza a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést és az állampolgárok jobb életét. Figyelembe véve a probléma nagyságát, az irodánk az OECD-vel együtt egy nagy tanulmányt végzett el arra vonatkozólag, hogy a szellemi tulajdonjog megsértése hogyan hat ki a nemzetközi kereskedelemre. Nagyon nagyok az adatok, amelyek kijöttek ebből. Globálisan 461 milliárd dollár az, amit a hamis termékek eladás eredményezhet. 2013-as árfolyamon számolva ez 338 milliárd eurót jelent, még magasabb is lehet ez mai árfolyamon számolva. Hogy láthassuk azt, mit is jelentenek a hamis adatok, akkor ahhoz azt az adatot kell alapul vennünk, hogy ez a nagyság megfelel Portugália, Görögország és Bulgária GDP-jének. A termékek, hamis termékek behozatala 5%-át teszi ki az EU importjának, a hamis termékek forgalmazása növekszik, a kalózkodás növez, növe, növekszik, ez megfelel a globális trendnek, általában ezt bűnszervezeték végzik, amelyek pénzmosással, drogokkal, emberkereskedelemmel foglalkoznak. Most, hogyha ezt már tudjuk, fel kell lépnünk, és a szerepvállalók el is várják ezt tőlünk. Nem könnyű azonban leg, küzdeni a hamisítást, a kalózkodást, senki nem tud egyedül eljárni ezen a területen, megfelelő stratégiára, koordinált fellépésre van szükség. Vizsgáljuk meg azt, hogy milyen fajta fellépés lehetséges. Először is az EU-n belül. A felhasználók azt kérik, hogy vizsgáljuk felül a szellemi tulajdonjogi végrehajtáshoz szóló rendeletet, az IPRED-et, annak érdekében, hogy a tagállamok jobban tudjanak koordinálni. Ezekül azt is kérik, hogy legyen egy új design rendelet és irányelv, annak ér, a, főleg azután, hogy a védjegy áttekintése már szinte lezár, de, e, lezárult. A design e, hajtja előre a magas technológiai termékeket, kezdve a vonatoktól egészen a hajókig, vagy akár e, műholdakig. Azt, hogy mennyire fontosnak tartják a szerepvállalók a dizájnt, azt láthattuk a Design Európa díjátadón is, amit Milánóban tartottunk már novemberben. A design igazából az Európai Unió DNS-e, és úgy gondoljuk, hogy meg kell védeni ezeket is, illetve nem csak a mezőgazdasági földrajzi megjelöléseket kell védeni. Az, amit a szellemi tulajdonjog jelent a növekedés szempontjából, hogyha ezt figyelembe veszünk, akkor mindenképpen arra van szükség, hogy leküzdjük a hamisítást. A hamisítás globális kérdés, ezért a WTO szintjén is foglalkozni kell ezzel, főként a TRIPS megalakodáson belül. Tudjuk a tanulmányok alapján, hogy azok a cégek, amelyek a szellemi tulajdonjoggal nem foglalkoznak, azok nem járulnak hozzá az adóbevetelekhez, és ezeket nem veszik figyelembe a növekedési adatok szempontjából is. Ez nagyon fontos kérdés olyan államok számára, amelyek növekednek, Voltak viták eh, a Mozartáról, Mexikóval, Törökországgal, tíz Azzán országgal, Peruval és Marokkóval is. Hogyha foglalkozunk ezzel, akkor jobban megértjük azt, hogy mi forog kockán az EU számára, és jobban fel tudunk lépni. Végezetül, elnök úr, az EUIPO OECD jelentése mindenképpen egyfajta ébresztő, mert nagyon sok bevételtől elesünk, növekedést a munkahelyektől eh, elesünk, hogyha nem foglalkozunk ezekkel a jogokkal. A szellemi tulajdonjogok figyelembevétele globális érdeke a cégeknek az Európai Unióban, de fejlődő országokban is. Tehát közös a kihívásunk, itt az ideje annak, hogy Európa most már fellépjen az állampolgárok és a fogyasztók érdekében. Thanks a lot for this uh, comprehensive Okay.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 has the impression that the digitalization is not... Az a benyomásom, hogy a digitalizáció nem működik annyira. Hello, we've, we've lost your signal. Okay. No, we can't hear you. Okay, can you hear me now? That's better. Should I go on?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 Thank you, Mr. President. Thank you to the members for having this very interesting... Köszönöm szépen, köszönöm a képviselőknek is, hogy ilyen érdekes vitát folytatnak. Én valójában védjegyekkel foglalkozom. Hogyha lesznek majd külön kérdések, akkor szerintem a DigiTrader-re sokkal jobban fog válaszolni, fog tudni válaszolni, mint én. Ahogy Elhangzott a European Brands Association képviselem, most az ipar véleményéről szeretnék beszélni, arról, hogy miért, mit gondolunk. Nagyon sok ország Kb. 800 vállalatot képviselünk. Látható az, hogy mekkora földrajzi területet fedünk le. Hogyha nem kék országból, hogyha vannak olyan országok is, ahol aktívak vagyunk, de mégsem jelezzük itt kékkel a térképen, az azért van, mert nem minden országban van olyan tagállami, ö, olyan ö, állami ö, egyesület, ami foglalkozik a védjegyekkel. A ö, hamisítás elleni ö, kérdésekkel fogok foglalkozni, ez egy koalíció. Nos, Egyébként utána majd megkapják a megkapják majd a diákat. Mi tehát egy koalíció vagyunk, egy olyan, azoknak az együtt, össz, egy olyan csoportosulás, amely különböző csoportokat foglal magában, mindannyian olyan személyek, akik tulajdonosok és mindannyian megpróbálunk föllépni a hamisítás, illetve a kalózkodás ellen az EU-ban. Miért fontos egy védjegy védelme? egy márka védelme. Egy, egy védjegy valójában a fogyasztónak egyfajta bizonyosság arról, hogy mi a termék eredete, tehát hogyha lemegyünk egy boltba, akkor tudjuk, hogy miről van szó. Mögött van egy márka. A védjegy vagy márka valójában egy alapítvány, amire az egész a védjegy egy olyan alap, amire a márka katedrálisa épül. Ez pedig alapvetően innovációról, hírnévről, meg bizalomról van szó. Ez vezet a fenntartható fejlődéshez, ami nem más, mint a versenyképesség, illetve a munkahelyek teremtése. Ez mennyire fontos? Már 15 éve mondom azt, hogy bárki előállíthatja, és bárki ö, meg tudja hamisítani. Ez mindenre igaz. Nekem az irodámban van hamisított testápolom, rágógumim, eh, borotvám, és rend, rendkívül sok pénzhez jutnak azok, akik ezt megteszik, ám de ez illegális jövedelem. Lehet, hogy az ember tudja, hogy hamisított terméket vesz, lehet, hogy azért tudja az ember, mert olcsóbb, mint egy valódi, de egy fotó esetében ezt nem lehet tudni. Hogyha sampont vesz egy ember, vagy testápolót, vagy itt a brüsszeli utcákon lehet venni naptejet, ami pont annyiba kerül, mint az eredeti mint az eredeti termék, viszont károsítja az ember bőrét, akkor igenis fontos az, hogy mi az eredeti termék és mi a hamisított. Baloldalon ül az igazgatóm, az igazgatóm, tőle is származnak ezek a számadatok. Nos, az ágazati tanulmányok pontosan felmérték azt, hogy ez hány munkahely bekerült, 800 ezer munkahely veszett el az elmúlt időszakban. Megnéztem a brüsszeli adatokat, felderítettem, tehát a mi régiónkban 439.705 munkahely veszett el az, el, az előző időszakban. Ez azt jelenti, hogy az ebben a városban dolgozók nagyon nagy százaléka azért vesztette a munkáját, mert valaki hamisított. Az eladások esetében ez 90 milliárd euró. Nagyon sok multinacionális cég vesz fel sok embert, de a hamisítás miatt ezeket el kell bocsátani. Aztán adóbevétel. Itt is a kiesés 14 milliárd Szerintem nem engedhetjük meg magunknak, hogy ennyi pénztől megfosszuk magunkat. De mi lesz ezzel a pénzzel? A riválishoz kerül? Vagy olyanhoz kerül ez a pénz, aki, cég, aki gyárakat fog felépíteni? Nem, alapvetően a szervezet bűnözéshez kerül olyan emberekhez, akik rossz szándékúak. A francia kollégáim készítettek egy jelentést a terrorizmusról és hamisításról. Itt nem szenzacionalizmus van szó, ez bebizonyított rendőrségi adatok alapján, és itt van egyébként a link is, amit ezt el lehet érni ezt az anyagot. Mennyire számít ez? Szerintem nagyon is. Aztán kereskedelem az, import, az Európai Unióba irányuló import 5%-a hamisított. Ez import, tehát nem az, nem az itt összeállított, elkészített, e, vagy itt ex, innen exportálódott, vagy innen exportált áruról van szó. Ez az az import áru, amit megtalálunk. Ez azt jelenti, hogy minden 20. termék hamisított. Sokat hallunk postával, vagy máshogy kis csomagban érkezett csomagokról. Nos, az Európa, Európai Unióba érkező import 5%-a nem, ezeken, nem ezekben a borítékokban vagy kis csomagokban érkezik, hanem hajókon. Nagyjából lehet látni az ábrán, hogy hol van Európa. Az OECD-s kollégám sokkal többet tud erről. A világkereskedelem 2,5%-a, 461 milliárd USA dollárról van szó. Ez azt jelenti, hogy ez egy teljes ipar, ami ezen alapul a hamisításon. Mint említettem, az EU-ba irányuló import nagy része hajókon érkezik, mely kikötőkbe Rotterdam és Antwerpen az első két város a listán, ezek kiváló kikötők, de az Európai Unió fogyasztói koncentrációját nem fedik le. Innen ez egy, ez egy tranzit kikötő, éppen ezért mindenképpen együtt kell működni, hogy le tudjunk csapni a hamisított árukra itt. Hogyan lehet jogainkat megvédeni? A bal oldalomon ülő urral beszélgetéseket folytatunk erről. Ugye az ember a védjegyet bejegyzi, ha az, e- az ember vesz egy autót, akkor azt nem hagyja a ház előtt nyitva, benne a kulcsal, de az emberek van egy autója, akkor elmegy azt bejegyeztetni. Ezt lehet regionális, globális vagy tagállami szinten tenni. Tagállami szinten az egyes számú tanácsunk az lenne, nem csak az unió tagállamaiban kell ezt bejegyeztetni. Vannak olyan országok a világon, amelyek köztudott, hogy az egy hamisító központ, ott is be kell illesztetni a védjegyet. Miért? Azért, mert a határok, tehát a vám jelenti az egyes számú, egyes számú védvonalat, tehát kérek mindenkit, hogy a védjegyét éreztesse be. Említettem tehát a vámot. A következő lépés az lenne, hogy egy fellépés irányuló kérelmet töltsünk ki. Tehát ez olyan dokumentum, amin rajta van, hogy ezek a jogaim, ilyen a termékem, ez a bejegyzési szám, és ez a telefonszámom. Évente egyszer kell felfrissít, kell ezt frissíteni. Erre nagy szükség van, többféleképpen lehet ezt tenni, de a vám a kereskedelemnek csak 1,5%-át ellenőrzi, arról van szó, hogy ők alapvetően kockázatelemzés alapján dolgoznak, tehát az, a hozzájuk eljutó információ alapján megpróbálják még az érkezés előtt felmérni a ö, helyzetet. Pr próbálunk együttműködni az igazgató úrral. Megpróbáljuk az adatbázis javítani. Ez azt jelenti, hogy, a, hogy gyorsan a rendőrség tudatára is kell adni az általunk elérhető információt mi hamarabb meg kell ezt tenni. A nominális adatok felhasználása a legfontosabb, hogyha tudjuk, hogy kiről van szó, akkor a rendőrséggel ezt közöljük, és a cél az, hogy a rendőrség és a különböző egységek között ezt az adatot megossza. Aztán nagyon fontos, a terepmunka, a az együttműködés a rendőrökkel, megfelelő razziákban a segítkezés. Nagyon fontos az, hogy a rendőri hatóságok is együttműködjenek. Az Olaf például kiváló együttműködő, nagyon jó. Az Interpol, a eh, WCO, az Europol, ők is eh, nagyon segítőkészek, nagyon határozottak, és van egy kiváló kampányuk, amely nagyon olvasható, élvezhető, kérem, hogy látogassanak el a honlapjukra. Nézzük állami szinten, mit lehet tenni. Először is köszönetet mondok a DigiTrade-nek. A szellemi tulajdonjogról szóló megbeszélések kiválóak. Ha az ember elmegy, ha az ember elmegy ilyen beszélgetésre, akkor a közös problémákat együtt megpróbáljuk megoldani, megbeszéljünk, hogy, megbeszéljük, hogy milyen segítség lehetőségek vannak. Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő jogszabályok meghozatal az első lépés nem csak számunkra, hanem a kereskedelmi partnereink számára is. Azok számára fontos ez, akik valamilyen terméket előállítanak, annak van védjeljük, akik el akarják adni ezeket a termékeket. Ez egy kétélű dolog, de nagyon fontos az, hogy meglegyen a végrehajtás. Aztán nagyon fontos az is, hogy kereskedelmi zónákat hozzunk létre, tehát legális kereskedelemre kell törekedni, nem illegálisra. Kérek valamit, engedjék be a rendőrséget a kereskedelmi zónákra, és engedjék meg nekik, hogy elvégezzék a munkájukat. Köszönet a bizottságnak és az Európai Parlamentnek. Persze, persze, de valaki ezt hamisított ezt a poharat, valaki ezt meg is vette. látható, hogy ez nem eredeti. Valaki a származási országból ezt a célországba eljuttatam. Nem tudjuk, hogy ki volt ez a szállító, nem tudjuk, hogyan történt ez online vagy nem, semmit nem tudunk, de az biztos, hogy ennek a folyamatnak az összes résztvevője profitál a hamisításból. Ezért vagyok hálás azért, hogy az Európai Parlament a múlt héten, és itt eh, el kell olvasnom, hogy mi is történik, tehát június 15-én elfogadott az Európai Parlament egy állásfoglalást. Tudom, hogy nem tudják elolvasni a piros részeket, de itt arról van szó többek között, hogy az értéklánc összes eh, szereplőjének eh, például a közvetítőknek, az internet szolgáltatóknak is meg kell adni a lehetőséget, hogy fellépjenek a hamisítás ellen, és aktívan, illetve arányosan, hatékonyan fel tudjanak lépni. Ez azt jelenti, hogy konkrétan lehet tenni valamit okosan, és együttesen törekedhetünk arra, hogy a jogszabályoknak érvényt szerezzünk. Azért, mert közös felelősségünk az ipar számára, a jogszabály létrehozója számára is nagyon fontos ez, ha gazdasági növekedésről beszélek, az is nagyon fontos, de számomra talán a szívemhez leginkább a fogyasztóvédelem áll közel. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, hát ez egy egyértelmű üzenet volt. Mi a gazdasági hatása vajon a hamisításnak, ugye? Az OECD fogja erre megadni a választ. Um, thank you, Chairman, members of Intercom. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők örülök annak, hogy eljöhettem ma idén. Az OECD eh, szempontjából a eh, párizsi szervezetünkről van szó, az OECD tekintetében nem csak statiszták ülnek, vagy eh, unalmas közgazdászok, és megpróbálunk létrehozni valamit, ami használható a politikusok számára. Ez mind bizonyíték, amit most elhoztam és minden statisztika mögött van egyfajta módszertan, emlékezzünk erre. Ahogy mondtam, az OECD ez egy közintézmény, amely a gazdasági politikákra koncentrál, és először is azok kellene kezdem, hogy miért kellene a politikusoknak foglalkozniuk a hamisított termékekkel. De, de miért is foglalkozunk a hamisított termékekkel, ha tisztázzak egy dolgot. El kell mondjam, hogy Korea professzor úr előadásában egy is zavar. Azt mondta, hogy azok a minták, amelyeket láthatunk, azok azok szellemi jönnek tekintetőek, de ide tartoznak például a különböző védjegyek, és a védjegyek nagyon fontosak a fogyasztók számára, az sokat mondanak a fogyasztó számára. Ez egy védjegy, ez sokat mond számomra, ez a Halter cég de még hogyha valaki ezt megsérti, ezt, akkor félrevezeti az embereket, tehát én is az IPR, vagyis szellemi tulajdon jog, kifejezést fogom alkalmazni, de itt főként a védjegyekre, a márkanevekre fogok koncentrálni ezen kifejezéssel. A dada, az adataink a következők mutatják. Nagyon fontossá válnak ezek a védjegyek, ezek a márka nevek. Egyre inkább hozzájárulnak ezek a márkanevek, a védjegyek a GDP-hez. Amikor idejöttem a Talison, akkor azon gondolkodtam, hogy milyen olyan termékeket vásárolunk naponta, ahol nem számít a márkanév a bagát vagy a croissantok esetében talán ez nem fontos, de minden más esetben mindig márkanevekről van szó, például, hogyha a Carrefourban vásárolunk prezident vajat, akkor is egy márka névről van szó. Vannak olyan adatok, amelyek azt mutatják, hogy egyre fontosabbak ezek a márkanevek, tehát a hamstok számára ez óriási lehet hogy Miért akarnak az emberek többet fizetni márka névért? Sznobizmus, bizalom vagy ö, luxus? Tehát ez mindig lehetőséget nyújt arra, hogy bizonyos emberek ezt kihasználják. Itt nem csak a végtermékekről van szó, a globális értékláncok jelensége azt, azt jelenti, hogy egy, egy ilyenfajta BlackBerry telefont létrehozzanak, ehhez valakinek kellett egy elképzelésének lennie, valakinek az üveget kellett legyártania, tehát sok, cél, sok ö, állam vett ebben részt. Tehát sok helyen lehet szennyezni ezt a láncolatot. És hogy miért is kell foglalkoznunk ezzel, az az, hogy az elkereskedelem virágzik, tehát a kereslet közvetlenül találkozik a kínálattal. Tehát probléma ez, ez igen, különben nem ülnénk itt, de hadd mondjam el, hogy az OECD, mi, ahogy mondtam, statisztikákkal foglalkozunk, a célunk az az, hogy bizonyítékkal szolgáljunk a politikák számára, a bizonyítáknak mindig is megbízhatónak, tényszerűnek, semlegesnek kell lennie, én, amit ma önöknek nyújtok, azok, azok kemény statisztikák, ezt nem kell megkérdőjelezni ezeket. Robusztusak ezek az adatok olyan szempontból, hogy ezek a tanulmányok átláthatóak, minden tanulmány végén nagyon sok eh, grafika, formula látható, az átláthatóságot segíti. Mindig is reprodukálni lehet ezt, amit mi tettünk. Semlegesek a tanulmányaink, mivel közintézmény vagyunk, és egyetlen egy eh, fillért sem kerestünk ezzel. Ezáltal szeretnénk egyfajta tényszerű, semleges képet adni a hamis termékek kereskedéséről. Milyen fajta méretekkel állunk szembe, milyen fajta trendjei vannak a hamisított kalóz termékeknek. Ez a semleges kép, amit nyújtok, ez a következőt mutatja, ahogy Campino azt is, el, úr is elmondta, 461 milliárd USA dollár tesz ki a hamis termékek kereskedelme. Ez 2003-ban volt, ez egy óriási adat. Ez megfelel a világkereskedelem 2,5%-ának, ahogy az EU, az EU is célja ennek az EU-ba irányuló import 5%-a hamis termék, és az innovatív szektor ki van téve kockázatnak, hiszen a maga csúcstechnológiai termékek 6,5%-a hamis. De itt beszélhetünk a gyógyszerekről is. 2 billion of world trade in drugs is... A gyógyszerek 6,2%-a hamisított gyógyszer. Nem arról van szó, nincs szabadalma, hanem hamis. Tehát ezzel tulajdonképpen úgymond átverik a betegeket. Mi a helyzet a mérettel, a hatája? Milyen fajta terméket hamisítanak minden? szellemi tulajdonjoggal, minden védjegyel ellátott termék eh, potenciális célpont eh, lehet. Vannak a luxus termékek, amelyeket hamisítanak, órákat, parfümöket, eh, bőrárukat, táskákat, de vannak hamisított gépek, vegyi anyagok, alkatrészek, például, hogyha valaki elmegy egy szerelőműhelybe, lehet, hogy az autójába hamis alkatrészt szerelnek be, de lehet szó hamisított tápszer, gyerektápszer játékról. Nekem is van például kisgyerekem, én szeretnék igazi márkát neki nyújtani, ezért hajlandók többet is fizetni érte. Olyan anedóták is vannak, hogy friss epret banánt is hamisítanak. Vagy például hamis címkét ragasztottak a banánra. és ez a fajta csalási módszer eléggé biztonságos, mert igazából senki nem venné ezt komolyan, ha valaki ezt bejelenteni. Honnan származnak a hamisított termékek? Azt láthatjuk, hogy a hamisítás szervezett üzlet, amely kihasználja a modern logisztikai megoldásokat, a modern elkereskedelmi fejleményeket. Ez eléggé koncentrált, és Kína a fő forrása a hamisított termékeknek. Nagyon összetett a kereskedelme ezeknek a termékeknek, megpróbálják a minimálisra ö, csökkenteni a rájuk irányuló figyelmet. Vannak fő központok, úgy mint Hongkong, Szingapur vagy az Egyesült Arab Emirátus. Itt a végrehajtás nem mindig megfelelő ezeken a helyeken. Azt is láthatjuk, hogy nagyon sok szektor és régió specifikus minta van. Hadd említsem meg európai perspektívából a következőket Albánia, Egyiptom, Marokkó és Ukrajna. Ezek nagyon jelentősek, amikor a hamisított termékek tranzitjáról, újraelosztásáról van szó. Másik kép. Kik a, a a, cél, a céljai, kik a, kiket céloznak meg. Azt láthatjuk, hogy főként OECD országokról van szó, főként EU országokat célozzák meg, Olaszország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Luxemburg, ezek vannak a lista élén, az itt található cégek áldozatai a hamisításnak. Milyen hatásai vannak ennek? Az OECD-ben jelenleg a tag államainkkal megpróbáljuk számszerűsíteni ezeket a hatásokat. Számszerűsíthetjük ezt például a kieső eladások, bevételek vagy a munkahelyek eh, szempontjából. Emlékezzünk arra, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, vannak irányítási hatások, korrupció, az egészségügyre, biztonságra, nehezedő hatások, hogyha itt a hamisított gyógyszerekre, hamisított kozmetikumokra, hamisított növényvédőszerekre gondolunk. Ez kihat az innovációra, és miért kéne innoválni, újítani, hogyha úgyis megjelen valami, megjelenik valami hamisított termék. Tehát ezek azok a képek, amiket felmutathatok, mit lehet tenni ezek ellen. Nagyon nehéz a válasz, mert a hamisítók globális szinten működnek, ez egy szervezett üzlet, óriási együttműködés kell a tagállamokon, a különböző szereplők között, magán szereplők, kormányok között, hogy ezzel fel lehessen lépni nemzetközileg is a célországok, a tranzitországok, a forrásországok között. A tranzitországok is kárat látják egyébként a hamisított termékeknek. A Campino úr is elmondta, először is meg kell értenünk, és aztán kell cselekednünk. És az OECD célja az az, hogy meg tudjuk érteni ezt a problémát, és remélem, hogy nem mutattam önöket. Ma ezzel be is fejezem, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdések? a kollégáktól. Heidi.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 Thank you very much. Köszönöm szépen. Próbálok a kérdésekre válaszolni. Hogyha nem sikerül, ez hát azért van, mert nem tudom üzenni, mit írtam. Offshore gazdaság. A hamisítás egyértelműen a bűnözéshez kerül, ezek a dolgok összekapcsolódnak, akár a fizikai értelemben vett bűnözésről van szó, akár a kiberbűnözésről, és mindenképpen követnünk kell a pénz sorsát. Aztán. Ugye Piotr utalt a hamisított termékek Európai Unióba való bekerüléséről természetesen együtt kell működni a kormányokkal és a rendőrséggel ezekben az országokkal, akik től ide kerül hozzánk az EU-ba. Aztán a vám a vámosok nem határőrök, ők egész nap jönnek, mennek, rengeteg dolgot tesznek, és nem túl nagy tisztelet övezi őket. Ezekben az országokban elég rossz a fizetésük, úgyhogy realista elvárásokat kell támasztani. Szeretném, hogyha vámtisztek nagyobb fizetést kapnának. Nagyon sok olyan vám tiszt van, aki különleges képzést kapott szellemi tulajdonjog témájában. Olyanok, mint a kiváló rendőrkutyák, tudják arról, hogy itt hamisított, tudják, hogy hamisított áruról van szó, csupán a csomagolásról. És hát egy elég nagy a, nagyok az eltérések csomag, csomag között sokszor a siker után ezeket a kiválóan képzelt szakembereket áthelyezik valahova elismerésképpen. Ez ugye az ugyan nem segít. Aztán központosítás, a vámhatóság, vagy hasonlónak a központosítás. Az Európa lehez hasonlít, de ott nem csak vámokról van szó, hanem rendőr együttműködésről is. Aztán a szankciók, ugye Pedro említette, hogy itt vámeljárások esetében erről van valamiféle norma. Hát ez polgári, ez alapvetően polgári törvénykönyvbe tartozik, de vannak olyan országok, ahol ez a VTK része. Remélem, hogy ezt az irányelvet megnézik közelebbről, modernizálják. Tudom, hogy milyen nehéz volt elérni, hogy ez, a, ez az irányelv egyáltalán megszülessen 2004-ben, ezt köszönjük, de jobb lenne, hogyha jobb szankciókat tényleg végre is hajtanának, tehát a jogszabályokat be kell vasalni, abból induljunk ki, amink van már. És nagyon fontos a források megfelelő fókuszálása is. Igen, több millió csomag érkezik be, hamisított termék az EU-ba, és ezeket konténerekben tárolják, csak úgy, csak úgy, mint az összes normális, nem hamisított termék esetében, tehát egy adott időpontban szállítják csak ki ezeket. Romlik -e a helyzet? Egész biztos elég, és az is teljesen biztos, hogy több ember fog szenvedni, több hamisított gyógyszert kell lebevennünk, majd igen. Tehetünk-e valamit azért, hogy ez, ez megfékeződjön? Igen. Igen, igen, de együtt kell működnünk az EU-n belül is, és az EU-n kívüli partnereinkkel is. Azt hiszem, ez lehet a megoldás. Piotr következik. Adat adatok alapján tudok valamit mondani, hát ezzel foglalkozunk. Az információk alapján és az elemzésünk alapján nagyon sok olyan szabadkereskedelmi zóna van, amelyet nem megfelelően használnak fel, tehát hamis áruk szétosztására használják az EU-ban. Az EU-ba érkező konténerek ezek, az Euró, ezek a konténerek bejönnek a, a, a szabadkereskedelmi a szabad kereskedelmi zónákba, és utána ezeket átcsomagolják, a kis, átcsomagolják, és kis csomagokban küldik tovább. Ezzel lecsökken annak az esélye, hogy az elkövetőket elkapják az EU-ban. Tudom, hogy a kollégám hogy a kollégám munkáltatója rövidesen felülvizsgálja az erre kapcsolatos jogszabályokat, tehát mi, mik a nyilvánvaló hiányosságok ezeknek a szabadkereskedelmi zónáknak a működésében. Hongkong, Szingapur vagy az arab emirátusok nem szegény országok, ezek nagyon gazdag, jól fejlett gazdaságok, de a különböző joghézagokat kihasználják. Hogyan lehet EU-n belül javítani a helyzetet, illetve a vámunió kérdése? Láttuk, hogy az EU-n belül vannak ilyen irányítási hiányosságok, tehát önök ezzel foglalkozhatnak. Például az információ megosztása. Ezzel nagyon könnyen lehet valamit kezdeni, és akkor javítani tudjuk a helyzetet. Avagy a szankciók harmonizálása, a büntetések harmonizálása. A hamisítók rendkívül ügyes üzletemberek tudják, hogy, mi a, hogy hol van a leggyengébb láncszem, hogy lehet ott elérni valamit. Az, az e kereskedem remek dolog, én az Amazon szeretem, a feleségem az Alandót, de de jó lenne, hogyha csak eredeti termékeket szállítanának ezek a, ezek a szolgáltatók. Egyedül egyetlen kormány sem tudja ezt megoldani. Jó lenne, hogyha leülnének egy asztalhoz az érdekelt, vagy az érintett felek, online platformok kellenének. Olyan szállító cégek, akik együttműködnek velünk ebben a témában. Az OECD egyik ülésén egy országgal próbáltunk együttműködni, hogy útmutatós, útmutatásokkal dolgozzunk ki erre vonatkozóan. Köszönöm. Elnök, nemrég olvastam egy cikket, az Alibaba vezérigazgatója azt mondta, hogy remek lenne, hogyha csak egyetlen egy online egész világot, egész világra elérhető platform lenne a világon. Jó, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes és átfogó vitát. Köszönöm a kérdéseket is, kollégák. Meggyőződésem, hogy még jó ideig marad velünk ez a téma. Köszönöm, és nem sokára találkozunk. Hát, eh, This of course concludes our agenda. Ezzel az ülésünk végére értünk. Következő ülésünk július 10-e, 11-e.